Okay, colleagues, we did give people a bit more time given that um, it's been a um, earlier start than normal. I've just been told that this may become a normal start if meetings are Tuesday and Wednesday, in which case... We... Kedves kollégák, korábban kezdünk ma a Szaharov díj miatt, de most mondták nekünk csak, hogy valószínűleg ez rendszeresen így lesz most már, hogy akkor kezdjük is. Kedves kollégák, a 14. napi rendi pontnál tartunk. A Fejlesztési Bizottság kiküldetése az ENSZ ECOSZOK fenntartható fejlődéssel foglalkozó magas szintű politikai fórumára. Erre júliusban került sor New Yorkban, ahol is delegációval ö, vettünk részt, és ö, én voltam a vezetője. Én készítettem az első részét a beszámolónak, és örülök, hogy két delegáció tagom is itt van. Úgyhogy elmesélhetjük, hogy mit is csináltunk ott, de a jövőre is koncentrálhatunk. Tehát velem együtt volt ott Bogdan Vence, Arne Lies and Heidi Hautala. Volt velem a delegációban. Minden évben ugyanis az ENSZ magas szintű politikai fórumot fog szervezni. Most már az lesz a cél, hogy a fejlesztési célokat értékeljük. Az első rész tematikai rész, ahol mindenki a témákon megy végig, mert minden évre kiválasztanak egyet. A második rész pedig a nemzeti értékelés. Az idén a témák a következők voltak. Az egyes cél, ezt nagyon jól tudjuk, ez a szegénység, a kettes az éhezés megszüntetése, a harmadik az egészség, a 9-es. Nem tudom elolvasni, hogy mit írtam ide. Tisztességes munka, elnézést a saját jegyzeteimből próbálok itt beszélni, de fejből nem tudom a célokat. A 14-es pedig az óceánok a vízszint alatt. A 17-es a partneri kapcsolat, ez pedig a pénzről szól, ezt minden évben felülvizsgálják nevezetesen, hogy az Addis Abebai programot végrehajtják-e. Kéthetes ülés ez, az első hét a szemantikai rész, és aztán bilaterális jelentéseket hallgattunk meg a második héten, ahol az egyes államok beszámoltak arról, hogy hol tartanak a célokat illetően. 43 ország számolt be erről, beleértve 10 EU ország, Belgium, Ciprus, Csehköztársaság, Dánia, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Portugália, Szlovénia és Svédország számolt be erről, tehát az idén 10 EU ország volt, korábban pedig Észtország, Franciaország, Németország és Finnország jelentett, úgyhogy most már az EU tagállamok fele számolt be az EU-nak a célok végrehajtásáról. Ami csalódást okozott az éves jelentések kapcsán az, hogy egyes tagállamok bizonyos célokra koncentráltak csak, és pontosan ezt mondtuk, hogy nem ezt kellene csinálni, mert ez nem jó példa, hogyha nem mindenről számolunk be. A jelentést készítők arról beszélnek, hogy mit szeretnének, pedig a kérés az volt, hogy hasonló jelentések szülessenek. Úgyhogy most a bizottsághoz fordulok, hogy vajon a jövőben ez megváltozik-e. Én a nem hivatalos fejlesztési tanácsban voltam. Nem tudom, hogy arról szólt-e a fáma ott, hogy hogy kell beszámolni. Talán lehet, hogy erről is kellene beszélni hogy az legyen a cél, hogy egy kicsit próbáljunk meg jobban koordinálni. Mert hogyha a saját tagállamunk olyan jelentést készít, amit nem lehet összehasonlítani egymással, akkor nehéz megállapítani, hogy előre léptünk-e. Voltak magas szintű találkozók is, a UNDP új vezetője Akim Steiner volt az egyik kiemelkedő személyiség, akivel találtunk, az ENSZ főtitkárával is találkoztunk, Mohamed azelőtt az éghajlatváltozással foglalkozott, és most már a reformmal, a fejlesztési rendszerrel foglalkozik, illetve annak rendsz, fejlesztésével, reformjával. Azt gondolom, hogy mindkettőjükkel nagyon jó eszmecserét folytatunk, de főleg az ENSZ főtitkárnője próbált mindent megtenni annak érdekében, hogy na történjen is már valami egy gyakorlati alapon. És főleg azt kérdezte tőlünk, hogy saját nemzeti parlamentjeinkkel együttműködünk-e. Azt hiszem ez nagyon fontos volt, mert a politikusok ugye célokat megfogalmazzák, de el is kell, hogy kerüljenek ezek az egyes országokba. Úgyhogy ez az a fontos üzenet, amiről hallanunk kell, hogy mi a helyzet az előre haladással ezen a téren. itt is említette, például amivel együtt lehetne működni, Nigériát, itt voltak a parlamenti képviselők Nigériából ma délelőtt. Az ENSZ népesedési alapjának vezetőjével is beszéltünk, aki and the effect on on funding for, for family... A tiltási törvényről volt szó, ez eléggé aggasztó volt, amit hallottunk, és a bizottság az új kezdeményezését is beindította most már a nők vonatkozásában. Remélhetőleg majd foglalkozik ezekkel a kérdésekkel is. Aztán a Világbank alelnökével is találkoztunk, Malmut Muhildinnel, illetve az Louis Arborral, aki az ENSZ migrációs képviselője. Korábban nemzetközi emberjogi jogász volt a volt Jugoszláviában történő eseményekkel kapcsolatban ügyészként lépett föl, kanadai, és arról beszélt, hogy Kanadában elsősorban a legális Kanadába való bevándorlás lehetőségeivel foglalkoznak. Úgyhogy azt hiszem, hogy van még tanulni tőlük. Other countries, but also we found a little bit more about how the new UN... Úgyhogy már meglátjuk, hogy hogy fog működni ez. Volt egy nagyon érdekes ülés, amin én ugyan nem voltam, csak a kollégák. És hát jó lenne, hogyha azt is megvizsgálnánk, hogy mi magunk, mint tagállamok, hogy teljesítettünk ezzel kapcsolatban. Aztán a Bertelsmann alapítvány a fenntartható fejlesztési megoldások hálózata is jelen volt. Az egyes országok, az egyes témák kapcsán az előrelépésről volt szó. Aztán ugye nemzeti parlamentekkel is találkozunk novemberben, és az volt az elképzelés, hogy ennek keretén belül a nemzetközi fejlesztési ö, bizottságokat hívjuk meg a nemzeti parlamentjeinkből. Érdekes lenne összehasonlítani a különböző országokat, mert ugye ezek a célok úgy önmaguktól nem fognak megvalósulni, ha csak nem gyakorolunk valamilyen nyomást a kormányunkra, illetve az EU intézményekre. Aztán a Concorddal is találkoztunk, a civil szervezetekkel. Köszönet az EU delegációnak New Yorkban, kiválóan támogattak minket, tényleg elfelejtettem uh, mindenkinek a nevét. Kathleen Ash, Hash, bocsánat. Vagy leírja nekem, Krisztián. Nagyon-nagyon sokat segítettek nekünk. A nagykövet is, és munkatársai is, és a bizottság is nagyon sokat segített. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hasznos lenne most már elgondolkozni azon, hogy milyen konkrétumokkal tudunk előállni a fejlesztési célokat illetően. Jó lenne ezt megvitatni, mert jövőre lesz ismételten egy magas szintű fórumülés. 2019-ben, júliusban az EU fog beszámolni. Ez nem könnyű időzítés az Európai Parlament számára, mert pont a választások után kerül ez megrendezésre. Úgyhogy remélem, hogy itt lesz még a titkárság a köztes időszakban, hogy a delegáció fölkészülhessen, és az új fejlesztési bizottság júliusban, 2019-ről beszélünk tehát, elmehessen erre a, hír, erre a nagyon fontos ülésre. Remélem elég idő lesz majd a felkészülésre. Mert az EU első alkalommal fog beszámolni a fejlesztési célok külső-belső aspektusairól. Nem tudom, ez 2019-ben az új szakbizottságok felállását követő héten kerül megrendezésre, úgyhogy reméljük meg lesz az elnök is és nagyon remélem, hogy bizottságunk sikeresen fogja majd felkészíteni a delegációkat erre. Úgy látom, egy pár kollega már itt is van, kikezdi, Bogdán, tessék. Köszönöm, tisztelt elnök Persze én is szeretnék köszönetet mondani a munkatársainknak, akik ezt a fantasztikus látogatást New Yorkban megszervezték. Azt hiszem, fontos volt, hogy az Európai Parlament képviseletét biztosítsuk itt, és remélem, és úgy hiszem, sikeresen tudtuk prioritásainkat és álláspontunkat közvetíteni. Ahogy már hallottuk, a misszió során a változtatást kellene látnunk, ez a legfontosabb. Az ENSZ új főtitkára reformokat szeretne az ENSZ-en belül, és végrehajtani a változást, hogy globális kontextusban a világgal szemben nagyobb felelősséget vállaljanak. Ez nagyon fontos az ENSZ programját illetően. És az EU nyilván ebben az új konstrukcióban vezető szerepet tölt be. Hasonló témákat vitattunk meg ott is, mint amit itt szoktunk, a fejlesztési célok végrehajtása, finanszírozása, a magánszféra, a biztonság, a migráció, a nemek közötti egyenjogúság. Ez borzasztóan fontos területek. Tehát érdekes volt, ami engem illet. Rámutatott mindez arra, hogy globális kihívások ezek, úgyhogy koordináltan kell fellépnünk minden partnerünkkel együtt. És persze Norbertel és kollégáimmal azt az álláspontot képviseltük, hogy továbbra is emellett kell kiállnunk. Konkrétabb tervekre van egyébként szükség ennek érdekében a célok végrehajtását illetően, és európai szinten fontos, hogy erőteljesen monitorozás, jelentés készüljön. Talán még egy fontos ülésen vettünk részt a kollégámmal a fejlesztési célok végrehajtását illetően. Francia Martin miniszterelnök beszámolt a sikerekről, how destroyed was also such beautiful country, really good development. A Karib-tengeri térségben gyönyörű országról van szó, jó a fejlődés üteme. Thanks. Annelies, Annie. Köszönöm szépen. Csak egy-két dologgal egészíteném ki. Egyetértek azzal, amit a kollégám eddig elmondott. Számunkra nagyon fontos és érdekes volt az európai szekció, Dánia és Észtország képvisel, képviseltében is a textil ö, ellátási láncról volt szó. Rámutattak arra, hogy ezek a fejlesztési célok hogyan befolyásolják az ellátási láncot, és a jegyzőkönyvbe vehetjük, hogy a bizottság ezen a téren valamilyen kezdeményezéssel kellene, hogy előálljon. Konkrét cégeket említettek, illetve azt is elmondták, hogy a kormány mit tesz annak érdekében, hogy az üzleti életben összehozza az érintetteket. Egy másik fórumban is jelen voltunk, ahol az üzleti élet képviseltette magát. Ez úgy kinőtte magát, hogy még ekkora talán soha nem volt, és továbbra is növekedési tendenciát mutat, Persze nem minden ország tudott hozzászólni ehhez a témához. Ez óriási meglepetés volt még az ENSZ-nek is, ez pedig jó jel. Ez azt jelenti, hogy tényleg egyre nagy, aktívabb a tevékenykedés ezen a téren. Van egy német vegyi ernyőszervezet, és decemberben lesz itt egy szekciónk az ellátási lánc témájában, illetve a On, on, that topic. Uh, Vegyi témában, de nyilván hozzátéve a fejlesztési célokat. Ezen kívül november 21-én a nemzeti parlamentek ülésére kerül sor, illetve a parlament ülésre. Itt pedig tényleg beszélhetnénk az eddigi fejlődésről. NGO SCG Watch de egyéb intézmények is beszámolhatnak arról, hogy mi a helyzet náluk. Meg is kellene őket hívnunk talán. Ezen kívül azt hiszem jó dolog, hogy hallottunk arról is, hogy milyen mechanizmusokat találtak annak érdekében, hogy a nemzetek az egyes intézményeket hogyan irányítják. Itt Timmermans biztos urat és Mogarini asszonyt is hallottuk ebben a témában. Azt mondták, hogy ez egy nagy projekt lesz. Timmermans úr eljött hozzánk a frakcióba, de nem nagyon akart ebben a témában válaszolni. Úgyhogy tényleg föl kell hívni a bizottság figyelmét arra, hogy konkrét lépéseket tegyen ezen a téren ami a fejlesztési célokat illeti, meg a terveket. Ott van ugye a körkörös gazdaság kérdése. Aztán van még egy csomó más téma, ami együtt jár, de rá kell mutatni. Ezen kívül a Költségvetési Bizottságtól is jött el hozzánk valaki, a költségvetés végrehajtását illető témákban. Szeretnénk egy screeninget arról, hogy mik a célok a költségvetést illetően. De talán a többi költségvetési bizottságot is meg kellene kérdezni. Ezen kívül, ami a több éves pénzügyi keretet illeti, stratégiára van szükség a fejlesztési célokat, illetve hogy ezek is bekerüljenek ide, mert ha nem, akkor nem készül el a házi feladatunk, és nem tudom, miről fogunk beszámolni New Yorkban. a több éves pénzügyi keretnek mindenképpen tartalmaznia kell ezeket is. Minden frakciót szeretnék megkérni arra, hogy legyen stratégiánk ezen a téren. Most volt egy olyan hét, amely ebben a témában Afrikát ölelte fel. Aztán a GZ, egy német szervezet, ami egy nemzetközi program, és amely arról szól, hogy hogyan is állunk, eddig mi történt, mit láttak a konferencián. Mert amikor az európai delegációkat kérdeztük meg, senki nem tudta még azt sem, hogy mi hangzott el a konferencián, hogy tudjuk, hogy mi, mint Európai Unió, akkor hogyan is állunk. Tehát ezt az eszközt kellene felhasználni arra, hogy lássuk, hogy hol tartunk. Mindazonáltal maguk a New Yorkiak is rettentő sokat segítettek nekünk, segítettek abban is, hogy a világban képviselővel találkozzunk, ezt rendkívül érdekesnek találtam, úgyhogy a következő New Yorki ülésen az Európai Bizottságnak is ott kellene lennie, akik Timmermanszal együtt működnek a fejlesztési célok témájában. Ez nagyon jó lenne 2019-ben. Köszönöm szépen. Elnök. Köszönöm szépen, Charles Görenc. Köszönöm, tisztelt elnök asszony a szót. Nos, engem rendkívüli módon aggaszt az a lassúság, amely jellemzi azt, ahogyan a fenntartható fejlesztési célok végrehajtása kerülnek. Azt szeretném, hogyha a bizottság minden ülésen ugyanis jelen van nálunk, számoljon be arról, hogy ő maga és a tagállamok hogyan teljesítik ezeket a célokat. Ez az egyik. Aztán, ez kapcsolódik az elsőhöz. Milyen módszert alkalmaznak arra, hogy mérjék az erőfeszítéseket, illetve az előrelépést ebben a témában. Ez egyedi az Európai Unió esetében, vagy pedig tagállamonként születik meg? nemzeti diagnózist állítunk-e fel minden egyes tagállamra, vagy pedig azokat a pontokat emeljük ki, amelyek leginkább lemaradtak. Hogyan? Tehát fontos lenne a koordinálás az európai hatóságok részéről. Ami engem aggaszt, az, az, hogy várjuk ezeknek a mechanizmusoknak a munkába állítását, és még a módszerről se tudunk, hogy hogyan lehetne a fenntartható fejlődési célokat elérni. Persze lehet nyomon követni is, na de a módszer lenne a legfontosabb, hogy hogyan. Úgyhogy, amit itt most el szeretnék mondani, a következő. Persze lehet államonként megvizsgálni, hogy hogyan és merre jutott az egyes, egy-egy ország, de tudjuk azt, hogy a globalizáció olyan jelenség, amely minden tagállamot érinti. Hogy egyszerűsítsek, milliószor említettünk már, említettük már, én magam is, hogy a globalizáció és a gazdagság, az évenkénti növekedés vonatkozásában a globalizáció, ugye az iparisított államok vonatkozásában csökkenti a különbségeket, de ugyanígy a nemzeteken belül az egyenlőtlenségeket is erősíti. Úgyhogy van egy borzasztó nagy probléma, mert van egy globális jelenség, amely nemzeti szinten az általam elmondott jelenségeket hozza létre, tehát ez a globális jelenség, és aztán egyenlőtlenségeket hoz létre az egyes tagállamokon belül. Az ENSZ is, és az Európai Unió is, a gazdag és a szegény államok is, a közvetítő és a gazdag országok is érintettek ebben. És aztán vannak helyi dolgok, és hát ez nem működik így. Úgyhogy a kérdésem a következő. Az ENSZ részéről van tényleg olyan kezdeményezés, hogy beinduljon egy olyan folyamat, amelynek segítségével globálisan tudunk fellépni egy globális jelenséggel szemben. Mert mindig a nemzeti eszközökkel próbálunk valamilyen globális jelenséggel küzdeni, az úgy nem működik. És mi a feladata itt az Európai Uniónak? Ez a politikai kérdés, amit meg kellene vitatni. Úgyhogy szeretném, ha a bizottság egy kicsit elmondaná, hogy hogyan gondolja ezt. Végül pedig el szeretném mondani, hogy írtam Merkel asszonynak egy levelet, amikor a G20-ak elnöke volt, amelyben ezt kifejtettem. És javasoltam konkrétan azt, hogy tematizáljuk azt a megközelítést, amelyen minden országban el akarjuk érni ezeket a célokat a G20-ak szintjén. Mert ugye az ENSZ-ben is, itt is, a közösségi intézményekben, a tagállamok szintjén mindenki töri a fejét, meg az, e- a, a civil szervezetek is, de nincs egy olyan fórum, ahol a konkrét eredményeknek összpontosulnia kellene. Nyilván a most folytatott politika azért okoz csalódást, mert nincs egy olyan fórum, amelyet mindenki elismer és elfogad, hogy előre vigye a dolgokat. a kancelláriaért felelős ö, minisztertől kaptam választ, melyben azt írta, hogy túl késő volt a javaslat. Ha túl késő volt, akkor továbbra is azt hiszem, hogy egy következő ülésre mindig napi rendre lehetne tűzni a G20-aknál, mert elengedhetetlenül szükségesnek tartom azt, hogy minden egyes szinten főleg ott, ahol a legközelebb vannak az eredmények eléréséhez, bevonása kerüljön. Nem lehet, hogy bárki is tétlen maradjon ebben a láncolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, itt a mainstreamingről van szó Sárla. Amikor az afrikai csúcson beszéltünk erről, nagyon örültem Ponga úr jelentésének. Beszéltünk ezekről a fejlesztési célokról, mert senki más nem. Ezért a bizottsági el, elnökök és a biztosok múlt heti ülésén erről beszéltünk, mert hogy közösek a problémáink, közösek az érdekeink. Tehát nem lehet egyszer csak így feldobni ezeket, mint témát. Valamit akartál még mondani, Árni? és aztán a bizottságnak adom meg a szót. Tessék. Bocsánat, még egy gondolat. Azt hiszem, Moris Ponga nagyon boldogan meghallgatná a bizottság stratégiáját. Igaz, Moris? Oké, okay, um, yeah, Arni. Arni? Gyorsan válaszolnék. Most nem tudom ezt kifejteni, de ami a textil ellátási láncra vonatkozó globális választ illeti, megpróbál egy hálózat minimál béreket elérni világszerte ebben az ágazatban. Tehát van már valami, ami megbozdult konkrét célokat illetően. Aztán az Európai Parlamentnek volt egy, valószínűleg lesz egy jelentése az éghajlati diplomáciáról ez megint egy olyan téma, ami a párizsi megállapodást kéne, hogy megerősítse. Az AKC-val kapcsolatban is mindig témának kéne lennie ennek, hogy gyakorlati módon foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Nem könnyű, mert a mi politikai munkáknak annak kell lennie, hogy megmagyarázzuk a politikai stratégiákat, de mindig be kell vennünk ezeket a szavakat, mármint hogy a fejlesztési te- célokat illetően. Mert ha mi ne, politikusok nem vetjük ezt fel, akkor senki más. Ha parlament nem, akkor senki más sem fogja. Tehát a fenntartható fejlesztési céloknak az európai közveleményhez el kell jutniuk. Charles, említetted a G20-akat. Ez nagyon jó ötlet, majd a parlament közülésen esetleg a tanácsból is meghívhatnánk valakit, vagy az EU államok közül, akik a G20 ülésén ott voltak, ez talán jó ötlet lenne, mert ez egy nagy konferencia lesz, az első. Merkel megszervezte ezt. De önmagában a német politika sem ö, igazán ö, ölelte fel ezeket. Köszönöm szépen. Köszönöm, bizottság. Jó sok minden betődött itt fel. Carlos Beros Garcia a DEFCO képviseletében, aztán Miguel Ezeva Korál, tessék bizottság. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Köszönet a képviselőknek megjegyzéseikért. Először is, ami a tagállamok közötti koordináció támogatását illeti, az önkéntes beszámolók esetén. A csúcsot követően már beindult ez a folyamat, ezt az üzenetet közvetíteni fogjuk, hogy azok, akik a tárgyalásokon részt vettek, nyilván tudják, hogy mennyire fontos az, amit mondunk. A főtitkárnak is továbbítjuk ezt az üzenetet, aki koordinálja a teljes eseményt, és Timmermans első alelnök az egyik, aki felelős ezért, valamennyi ENSZ útmutatás alapján kellett volna, hogy valamilyen logikai kapcsolat meglegyen, ez eddig nem történt meg. Az első időszak leteltével a prioritás a bizottság részéről az volt, hogy az EU-nak beszámoljunk. Említette ön is, és ezt megerősítem. A cél az volt, hogy az első EU jelentés elkészüljön, a 2019-es fejlesztési célok külső-belső végrehajtását. 2012-ben volt egy tárgyalás, ami nagyon fontos volt. Az HRPF két szinten találkozik évente, ez volt az elképzelés, és az EU ott lesz látható négy évenként a továbbiakban. 2019-ben bizonyára önök is tudják, az az év, amikor is az intézmények és a tagállamok megállapodnak majd az konszenzusról, ami a fejlesztési célok végrehajtását illeti. Ez kritikus pont lesz, úgyhogy foglalkoznunk kell vele. Aztán még egy-két dolog, a magas szintű politikai fórumot illetően az idén Nyilván voltak bizonyos politikai komplikációk a nyilatkozatokat illetően az ENSZ-ben, voltak tematikai, önkéntes jelentések, de volt egy fontos mellékesemény, ami nagy sikerrel került ismertetésre ott elnökasszony részéről a New Yorki közösségnek és partnereinknek. Azt hiszem ez nagy siker volt, nem annyira az eseményről szeretnék beszélni, hanem az időzítésről. A DEVE bizottság, emlékszem, hogy vitát folytatott a konszenzus elfogadásáról. Ön is hozzászólt, és a társ előadók is, hogy milyen időpontot jelent, jelentett be Trump elnök a párizsi megállapodásból való visszalépésre. És emlékszem, hogy az EU jelentősen támogatta a célok végrehajtását, főleg olyan országok vonatkozásában, akik a konszenzusban részt vettek. Ez igaz. Hallottuk, milyen fontos a globalizációval való foglalkozás, a kihívások szem előtt tartása, a fenntarthatóság. Pontosan ezek azok a témák, amelyek az új konszenzusban szerepelnek a régihez képest megpróbálunk minden szinten foglalkozni velük, a G20-aknál például Kína, Németország vezető szerepet vállalt fel, hogy hosszú távú vízióként használjuk fel ezeket a célokat a G20-akban a német elnökség alatt. Aztán, ami a konkrétabb akcióterveket illeti, örömmel mondhatom el, hogy a bizottság pillanatnyilag aktívan foglalkozik azzal, amiről Juncker elnök úr is beszélt, mert ugye beszélt az EU állapotáról, nem konkrétan ekkor, de egyszer bejelentette. hogy a fejlesztési célokat a Európa jövőjéről folytatott gondolkodás középpontjába kívánja helyezni. Tehát ennyit arról, hogy mivel foglalkozunk és mit kellene tenni. Amikor az unió helyzetéről ö, szóló beszámolót hallgattuk, akkor is elhangzottak ezek. Aztán a munkamódszer és nyomonkövetés Tényleg prioritások ezek. Több szálon folynak az események, az egyik az ENSZ mutatók, de egyébként heteken belül az Eurostat is kifogadni olyan mutatókat, amelyek az EU fenntartható stratégiáira vonatkozik. Tehát lesz egy jelentés az Eurostat tollából a fenntartható fejlesztési célok végrehajtását illetően. Így nagyon fontos nyomon követési módszerhez jutunk. Aztán, ami a fejlesztési politikát illeti, nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk, hogy ezek hogy kapcsolódnak egymáshoz, illetve több területen talán váltani kell. Be kell számolnunk arról, hogy eddig mit tettünk, mert megígértük ezt az intézményeknek is, és vissza kell tehát térnünk erre. Úgyhogy most igazítjuk a munkamódszereinket a konszenzus megállapításaihoz. Úgyhogy ennyi volt az a néhány kulcsfontosságú üzenet, amit szerettem volna közvetíteni. ami a magas szintű politikai fórumot illeti, és az arra vonatkozó folyamatot, ez nagyon fontos. Egy kérdésem lenne az Eurostat, mikor fogja kiadni ezt a jelentést? Novemberben, még az idén? Úgyhogy akkor erre majd oda kell figyelnünk. Novemberben jelenik meg az Eurostat jelentés az euróról. Charles, kérdés a bizottsághoz? Igen, úgy gondolom, hogy ez rendkívül érdekes vita, de mindig ugyanaz a gond. Megállapítunk valamit, anélkül, hogy stratégiával, módszerrel rendelkeznénk. Azért valaminek kellene összhangva lennie az kormányzás szintjén. G20. Négy tagállamunk van, Olaszország, francia Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság, és azt hiszem a bizottság önmaga is tagja a G20-aknak. van-e konkrét eszmecsere a G4-ek, tehát négy ország, amit említett, amelyeket említettem most és önök között. És ha vannak különbségek a G4-ek és önök között, akkor ezt hogyan jellemeznék? Ha nézeteltérések vannak, mondjuk a rendkívül fontos alapkérdésekben tehetnék egy javaslatot? Amikor az erustat jelentésről van szó, nem lenne-e jó a plenárison egy vitát szervezni ebben a témában? Úgy gondolom, meg kell mutatnunk, hogy az Európai Parlament fontosnak tartja ezt a kérdést. 2017-ben vagyunk, csak néhány hónap van már hátra mandátumunkból. 2015-ben definiáltuk ezeket a fenntartható fejlesztési célokat, ha 2030-ig teljesíteni kéne őket, hát jó, a 12 évünk van. Úgyhogy fel kell gyűrni a zingóját. Úgyhogy hivazatosan javasolni kellene a bizottságunknak, hogy legyen ez a vita a plenáris napirendjére tűzve. Köszönöm szépen! Ki szeretne még szólni, mielőtt a bizottságnak adok szót? Van még valami, tessék. Um, Köszönöm, elnök asszony. Csak néhány dolog. Először is köszönöm önnek és az Európai Parlamenti delegációnak a részvételért. Köszönöm, hogy elutaztak New Yorkba, és köszönjük a támogatást, amelyet a számunkra nyújtottak, ennek nagyon örülünk. Általánosan a HLPF-ről röviden én követtem az általános vitát, ahol Százország mondta el az észrevételeit Általánosságban azt lehetett látni, hogy nagyon magas szintű politikai kötelezettségvállalásokat tesznek az országok az SDG-k irányában, tehát a fejlesztési célok irányában, de a megközelítésben lehetett különbségeket látni az egyes országoknál. Tehát voltak, akik a nemzeti politikákba akarták beépíteni ezt, voltak, akik másképp közelítették meg a kérdést, de még nagyobb a különbségek, és ez az EU tagállamaira és intézményeire is igaz. Ahogy bizottsági kollégám is utalt rá, volt néhány nagyon sikeres esemény, amelyet az ottani delegáció szervezett. Mimica biztos is eljött az egyikre, és egyébként a panel része volt a Deve bizottság elnöke. Nagyon élénk, érdekes eszmecserét sikerült lefolytatni, amely az új konszenzus határain is túlmutatott. Konstruktív gondolatok merültek fel az előadók részéről. Ami a jelentéstétellel kapcsolatos kérdéseket illeti, bizottsági kollégám elmondta, és egyébként ez Gaspar Fonténére is igaz, a DEFCO-ból, hogy ő részletesen beszámolt a jelentéstételről, úgyhogy a munka zajlik. Carlos is, ahogy említette, majd eh, lesz egy szintézis jelentés, a tagállamok eh, jelentései az EU-s jelentéssel együtt, aztán lesz egy progress jelentés, tehát egy előrehaladási jelentés 2019-ig, de ez azt jelenti, hogy az EU-s mutatók, amelyeket kidolgoztunk, először majd novemberben jelennek meg, idén novemberben a jelentésben, de az eszmecsere folyamatosan zajlik arról, hogy hogyan tudjuk ezeket alkalmazni, mert ezek közül előfordul, hogy még az adatokról, a rendelkezésre állásról, és így tovább is folyik a, az eszmecsere. Én feljegyeztem a kérdéseket és az észrevételeket, illetve a javaslatokat is, és tovább fogom ezeket adni a kollégáknak, akik a jelentéstétellel foglalkoznak. Köszönöm. Elnök asszony, egy kérdés a bizottság felé. Az önök jelentése. Most akkor itt ellentétes dolgokat hallok. Azt mondják, hogy csak az sdg belső aspektusairól szól ez, vagy most akkor a külsőkről is. Tehát csak hogy világosan lássuk, hogy ez érinti-e, főként ezt a szakbizottságot érinti-e. Köszönöm, elnök asszony. Ez a jelentés ez az Európai Unió végrehajtásáról szól. A fejlesztési célokról, utána pedig főként a belső végrehajtásról szól a szöveg, de világos kapcsolatot teremtünk az ENSZ főtitkár által megfogalmazottakkal a jelentéstételről, illetve arról, hogy fontos üzeneteket fektessünk le. Egyelőre a mutatókat nem tudjuk használni, de a 17-es cél esetében a hivatalos fejlesztési segély és más szempontok felmerülnek. A fő, legfőbb jelentéstételi eszköz a fejlesztéspolitikában. Ez a szintézis jelentés lesz, amiről már beszéltünk. A 2019-es HLPF-ig. A Sárpásszal van egy arbitrás rendszer, de ez még azt nem ismerjük részleteiben, minden esetre a G20 kontextusában ezt alkalmazzák de szerintem nem feltétlen ö, szükséges ez. Persze lenne, lehet, hogy az európai szereplők most jobban hallatják a hangjukat, de valamennyi európai szereplő, akiket önök is említettek, a tagállamok is, a bizottság is egyetért abban, hogy a fenntartható fejlődési célkitűzések azok teljesen harmóniában vannak az EU-s célkitűzésekkel, tehát ezeknek a céloknak a végrehajtása az nem valami fajta megkötés, hanem inkább lehetőség. És ugye az 5P, tehát az emberek, a bolygó, a jólét, és így tovább, megjelenik ebben. De ha megnézzük a szerződés 21-es cikkét, akkor megjelennek ezek az EU külső fellépésében is. A fenntartható fejlesztési célok jók Európának, és ezeket végre kell hajtani. A fenntartható fejlesztést kell támogatni, fejlődést kell támogatni az EU-n belül és kívül is. Az EU-n belül ez egyre erősödik, és szerintem a jelentéstétel, amit említettünk, tehát ugye, hogy majd 2019, aztán ez a reflexiós dokumentum, és így tovább, csak meg fogja erősíteni ezeket az üzeneteket. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. One is that on the national parliaments, that's more urgent, that's on 20... Nemzeti parlamentek eh, november 21-én vesznek részt az ülésen, Árné, te vagy a kulcsembere ennek, tehát valahogy úgy kell beosztanunk ezt, vagy ütemeznünk ezt, hogy segítsük a nemzeti parlamenteket, hogy tudják követni az eseményeket. Aztán Sáv kérdése a Eurostatot illetően. Talán a következő koordinátori ülésen megbeszélhetnénk, hogy ezzel most mit tegyünk. Lehet, hogy a plenárisra kellene vinni, mert ez más szakbizottságokat is érint, nem csak minket, vagy pedig együttes ülést kellene tartani más szakbizottságokkal. Minden évben Jobban elő kellene készítenünk a HLPF-et, tehát legyen egy időzített vita a szakbizottságban, ahol a bizottság eljön és beszámol, tehát talán mondjuk májusban, de jó lenne, hogyha ezt szisztematikusan mindig ugyanúgy csinálnánk, hogy egy kicsit szisztematikusabban tudjuk a monitoringot végrehajtani. Vannak persze más javaslatok is, az igaz, 2019 előtt mindenképpen kellene készíteni egy saját kezdeményezésű jelentést, tehát még a hivatalos jelentés megjelenése előtt is, amikor mi utazunk missziókra, különböző delegációkkal, vagy választási megfigyelésre utazunk, mindenképpen beszéljünk a fenntartható fejlődési célokról. Ha mi nem beszélünk ezekről, akkor mások sem fognak. Tehát talán a következő koordinátori ülésen jó lenne erről beszélni, hogy mit fogunk kezdeni ezzel a témával. Árni pedig a november 21-i ülésre foglalkozik a nemzeti parlamentekkel, jó? Akkor köszönöm a külügyi szolgálatnak, a bizottságnak is, és várjuk majd örömmel a közös munkát. A 15-ös pontra fogunk áttérni ahol alelnökömnek adom át a szót, ugyanis az általam képviselt régióból látogatói csoport érkezik, és ki kell szaladjak. Tehát a 15-ös pont a 2017-es élelmezési világnap következik, ezután pedig majd visszatérek én is a terembe. Okay, <clears throat> colleagues point 15 on our agenda. Kollégák, a 15-ös napi rendi pont. A 2017-es élelmezési világnap az élelmiszerbiztonság, a konfliktusok, a lakóhely, elhagyás és a migráció közötti kapcsolatok megértése és kezelése. Kérem a szakértőket, hogy legyenek szívesek csatlakozzanak itt a pódiumon hozzám. and uh, I'm going to start with some introductory remarks. Néhány bevezető megjegyzést engedjenek meg nekem. Október 16-át jelölte ki az ENSZ az élelmezési világnapnak. És a szakbizottságunk úgy döntött, hogy ez az egyik olyan nap, amelyre mindenképpen meg kell emlékeznünk. Az elmúlt években nagyon sok eszmecserét tartottunk a globális élelmiszerbiztonságról itt a szakbizottságban, néha más szakbizottságokkal együtt. Idén pedig informálisan meghívtuk a mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottság, illetve a polgári jogi igazságügyi bizottság képviselőit. Ez nagyon aktuális, ugyanis az idei élelmezési világnap témája a az élelmiszerbiztonság a konfliktusok, a lakóhely elhagyás és a migráció közötti kapcsolatok. Az élelmiszerbiztonságról szóló jelentést, 2017-es jelentést is felhasználjuk, illetve egy friss jelentést, amelyet az ENSZ élelmezési programja adott ki, a nemzetközi migrációt vizsgálja, és az a címe, hogy az exodus gyökerei Ezen kívül megjelent egy másik dokumentum, amely a migráció és az élelmiszerbiztonság közötti kapcsolatokat vizsgálja, és remélem, hogy erről is többet fogunk majd hallani. Ez azt jelenti, hogy az élelmezési világnap alkalmából megnézhetjük, hogy a migráció, a konfliktusok, a, hogyan kapcsolódnak az élelmiszerbiztonsághoz, és a nemzetközi közösségnek milyen feladatai vannak a téren. Hadd üdvözöljem a vendégeinket, Arif Hussaint, Krisztina Amarát és Paulina Bicotto Molinát. Köszönöm, hogy eljöttek, és elsőként dr. Arif Hussainnal kezdünk, aki az Élelmezési Világprogram vezető közgazdásza körülbelül 10 percet kap. Jó napot kívánok, elnök úr! We are here for the World Food Day. Hölgyeim és Uraim, az Élelmezési Világnap ügyén vagyunk itt, de sajnos nem számolok be, nem számolhatok be túl jó hírekről. Az élelmiszer biztonságról szóló jelentés nem régiben jött ki, szeptember közepén jelent meg. Tíz éven át folyamatosan csökkent az éhezők száma, és sajnos ez az első év, hogy újra emelkedik. 770 millióan voltak bizonytalanságban az élelmezés szempontjából, most 815 millió a számuk a 10 éves időszak elején és végén. a 815 milliónak a 65%-a, 60%-a konfliktus érintette területeken lakik, és a 155 millió fejlődési rendellenességgel küzdő gyermek, éhezés miatt visszafejlődő gyermek is ezekben a, részt ezekben az országokban él az élelmezési világprogram erőforrásainak 80%-a konfliktus sújtotta területeket érinti. Ez úgymond a szokásos helyzet, de van mondjuk még ezen kívül ugye a konfliktusok, a földrengés, a szárazság, az árvíz, ami szintén komoly élelmezési problémákat okoz és 80 millióról 108 millióra említe, emelkedett, tehát 35%-kal emelkedett az ilyen nehézségekkel küzdő emberek száma. És mondjuk, hogyha a világban a legkomolyabb, a 13 legkomolyabb élelmezési válságot megnézzük, akkor ebből 10 konfliktusos zónában van. Azért beszélek ennyire a konfliktusokról, mert egyre szembetűnőbb ez, és ez miatt kezdtük el vizsgálni az élelmiszerbiztonság, a konfliktusok, a lakóhely elhagyás és a migráció közötti kapcsolatot. Arra kértek engem, hogy beszéljek arról a tanulmányról, amit készítettünk, és amely idén márciusban jelent meg, és amely megnézi a migráció alakulását pillanatra kitérnék arra is, hogy miért is készítettük ezt a e, tanulmányt. Szíriát vizsgáltuk 2015-ben, és azt láttuk, hogy hirtelen 2015 e, harmadik negyedévében e, nagyon megnőtt azoknak a szám, akik elhagyták Szíriát és Európába utaztak. Felmerült tehát a kérdés, hogy, hogy a válság 2011-ben kezdődött, miért telt ennyi időben, hogy az emberek elkezdjék elhagyni a hazájukat. Ez egyfajta kutatási kérdés. Empirikus tanulmányt készítettünk, és beszéltünk azokkal a személyekkel, akik távoztak. Ami az empirikus tanulmányt illeti, megvizsgáltuk, hogy mi határozza meg a migrációt körülbelül 125 országra terjedt ki a kutatás 1990-től. És a következőre derült fény. A migráns személyek száma az körülbelül a világ lakosságának 3%-a, körülbelül 250 millió ember tízből, minden, tízből kilenc migráns az afrikai kontinensen szeretne maradni. Az ázsiai esetben tízből nyolc személy szeretne ott maradni az ázsiai kontinensen. A minden tízből kilencen, akik elhagyják a hazájukat, alacsony jövedelmű munkát vállalnak ha az éhezés 1%-kal nő, 2%-kal többen távoznak. Hogyha még konfliktus is van, akkor 0,4%-kal többen távoznak. És még valami, amit fontos említeni. Ha konfliktus keletkezik, akkor nem feltétlenül az a közvetlen döntés, hogy az emberek távoznak, Szíriában például nagyon sokan az országon belül hagyták el az otthonukat, és költöztek akár háromszor vagy hatszor, mielőtt magát az országot elhagyták, és Libanonba vagy Jordániába mentek volna. Kérem, hogy nézzük az egyes országokra vonatkozó ajánlásokat. A konfliktusokra politikai megoldást kell adni. Ha van politikai megoldás, akkor javul a helyzet, egyébként minden ugyanúgy folytatódik, ahogy volt. Az emberek azt szeretnék, hogy a saját hazájukban, vagy legalább a szomszédságban kapjanak segítséget. Ez is kiderült. Tehát, hogyha valakit Németországban akartunk támogatni, vagy Libanonban, Jordániában, 16-szorosába került ez Németországban, mint a két szomszédos országban. Tehát ez még a stabilitáson túl, a biztonságon túl egy újabb szempont. Az is fontos, hogy a konfliktusok egyre erősödnek az elmúlt, az eltelt idő alatt. Szíriában ugye már 7 éve zajlik, ha valaki 7 éves volt, amikor a konfliktus kezdődött, akkor most már 14 éves. Az azt jelenti, hogy sem gyerekkora nem volt, semmifajta képzettsége nincsen, hiszen az oktatásban nem részesült, és kérem, ne felejtjék el, hogy az alacsony és középjövedelmű országok nem bírják támogatni már a migránsokat. Uganda Dél-Szudánból fogadja be a menekülteket, és Afrikában ő a legnagyobb menekült befogadó ország. A kapacitás most már egyre inkább telítődik, egyre nehezebb lesz a menekültek befogadása az ilyen alacsony vagy középjövedelmű országok számára. A legtöbb menekült használja már a közösségi hálózatokat, a telefonját, hogy kiderítse, hogy milyen útvonalat kövessen, milyen helyszínekre utazzon, milyen kritériumok a jobbak, hol a legkedvezőbb a helyzet, és így tovább. Tehát minél inkább eltérnek egymástól a kritériumok, a nyújtott előnyök, annál inkább lehet látni, hogy valós időben követik ezt az illető személyek, és a legkedvezőbb helyzetet keresik, abba az irányba indulnak. Számunkra az a fontos, hogy új módon másféleképpen dolgozunk. Szeretnénk a békét is biztosítani, és a humanitárius igényeknek is megfelelni. Három alapelv, ne okozzunk kárt. Tehát ott, ha egy, ha egy rendszert felállítunk, akkor próbáljunk gondoskodni arról, hogy az nem okoz kárt. A második alapelv az az, hogyha van lehetőség az ellenálló képesség erősítésére, akkor ezt a humanitárius segítségnyújtással együtt tegyük meg, hogy az életeket meg tudjuk menteni. A harmadik alapelv pedig sokat hallunk arról, hogy még az élelmiszert is fegyverként használják, tehát hogy kiéheztetik egymást esetleg a konfliktusban lévő felek. Ehhez hozzáteszük, hogy az élelmet a béke fegyvereként idézőjelben is felhasználhatjuk. Tehát minél inkább időben nyújtunk segítséget, és megfelelő módon, annál inkább javul a helyzet. Az utolsó megjegyzésem pedig a következő. Mindegy, hogy Észak-Kelet-Nigériáról beszélünk, vagy Jemenről, vagy Dél-Szudánról, vagy akár Szomáliáról. Mindenképpen a béke az első. De amíg a békéig eljutunk, Két dolog életbevágó, a humanitárius segítségnyújtás, hogy eljusson a szenvedőkhöz, és hogy ez folyamatos legyen, támogatott és fenntartott, és emellett meg legyen a megfelelő finanszírozás. Mert hogyha van ha csak az egyik van, a másik nincs, akkor lehet, hogy eljutunk a szenvedőkhöz, de nincs meg a forrás, vagy pedig hiába van meg a finanszírozás, de nem tudunk eljutni az emberekhez. Köszönöm az idejüket. Köszönöm szépen, kiválóan betartotta a 10 percet, pontosan ennyi ideig beszélt. Köszönöm, akkor most Krisztina Amarál asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt alelnök úr, tisztelt szakbizottsági tagok és vendégek. Nagy örömömre szolgál, hogy az élelmezési világnap alkalmából beszélhetek önökhöz. A migráció jövőjével kapcsoltuk össze az ezévi ünneplést. Ugyan nagyon is jókor, hiszen az, azok az emberek, akik kénytelenek voltak elhagyni a, az otthonukat, sokkal többen vannak most, mint amennyien a második világháború után voltak. Tehát a konfliktus és a politikai instabilitás miatt menekülők száma egyre növekvődőben van. A <clears throat> migráció ugyanakkor egy válságmegoldási stratégiát is tud képezni, de ugye amikor nincs bevétel, amikor egyenlőtlenség van, amikor nincsen szociális védelem, nem férnek hozzá az természeti erőforrásokhoz, amikor tönkreteszik a földeket, és amikor különböző természeti katasztrófák vannak, akkor ez szokott történni. 2015-ben 244 millió nemzetközi migráns volt a világon, de 763 millió olyan ember volt, aki a saját országán belül mozgott. Úgyhogy mindez globális megoldást kíván. Amikor az Európai Parlament a migráció igazgatásáról 2017. júniusában konferenciát tartott, akkor húzták alá azt, hogy ezt, ezt az igényt koordinált, globális megközelítéssel kell kezelni. Én a vidéki területekkel foglalkozom, és azt látom, hogy többet kell befektetni, különösen a fiatalok és a nők munkalehetőségeibe. Hogy miért pont a vidéki területeken is miért a fiatalok és a nőkkel kell foglalkozni. De hát azért, mert három egyedük rendkívül szegény, tehát olyan, olyanok emberek vannak, akiknek akár lehet is földterületük, de nem tudják mégsem fenntartani magukat, illetve kényszer, elkényszerítették őket menekülni kényszerítették őket. 441 milliárd dollárra kellene, dollárra lenne szükség. És azt látjuk, hogy a migránsok 40%-a vidéki területről származik. Ugyanakkor a migránsok nagyon nagy része fiatal. Azt is megfigyeltük, hogy a mezőgazdaság elnőiesedésének ez az egyik legnagyobb, legsúlyosabb oka az, hogy általában fiatal férfiak menekülnek el. És különösen a tavalyi tapasztalatok alapján látjuk azt, hogy mennyire megváltoztatja a mezőgazdaságot és az egyetlen a háztartások szerkezetét, működését ez a menekülési tendencia a vidéki területeken, tehát nagyon sokkal nagyobb a lesz a nők aránya, és ezáltal nehezebbé válik a helyzet, és a nők szegények is lesznek. Különösen Maliban és más helyeken az, az tapasztaljuk, hogy már szinte csak nők és gyerekek maradtak, nekik kell fenntartani az életüket, már csak azért is, mert az elvándorolt fiatalok és férfiak nem tudnak vissza, hazaküldeni pénzt a támogatásukra. Tehát a szegénység struktúrája is változott a vidéki területeken, és ez generálja tulajdonképpen a migrációt. Aztán óvatosaknak kell lennünk azért is, mert ha megnézzük, úgy tűnik, hogy a 2015-ös és 30-as évek között 100 millióval fog nőni a migrációk, illetve migránsok száma, és ezeknek az embereknek szükségük lesz munkára és bevételre. Tehát a migráció gyakorlatilag egy olyan reakció, amit az emberek egy olyan helyzetben adnak, amikor nincs megélhetésük, és valamit próbálnak ezzel tenni. Lát, látjuk az összes olyan gazdaságban, ahol strukturális változások történnek, hogy az emberek jobb munkalehetőség eh, reményében átlépik az országhatárokat, és ez mindig is így volt, úgyhogy a migráció egyhamar nem is fog megszűnni a környezeti változások, a jobb képzés, a jobb szolgáltatások a vidéki területen, a jobban működő közlekedési hálózatok kialakítása, illetve a számítógépes készségek és felszereltségek vidéki területeken való elterjesztése új lehetőségeket ad új munkahelyek teremtésére. Ezen kívül arra is megvan a lehetőség, hogy ez a lakosság ellen, ellenálló képességét is növeli, de ugyanakkor a menekülteket befogadó közösségekét is, amelyek sokszor igen gyakran maguk is nagyon szegények. A fejlesztés nem fog mindent megoldani. A globális politikák is a helyükön kell, hogy legyenek, ugyanakkor egy megfelelően szabályozott migrációra is szükség van, amely a célországoknak is javára válik. És a vidéki területek állása, különösen a szubszaharai övezetekben nagyon fontos tényezője a helyzet megváltoztatásának. És nem csak arról van szó, hogy a mezőgazdasági tevékenységekben befektetünk, a, az földeken kívüli tevékenységekre is oda kell figyelnünk. Hiszen hogyha a vidéki területek ö, megnézzük, ugye nagyon sokan ott azokat elhagyják és kisvárosokba költöznek, és ez egy olyan tranzis, egy tranzíció, egy olyan átmenet, amelynek során valahogy összekötődik a két terület, például a kisvárosokban dolgozzák fel a mezőgazdasági termékeket, és így tudják termékenyebbé tenni a termelékenyebbé tenni a mezőgazdaságot. Tehát a feldolgozóiparba és a más modern ágazatokba is be kéne fektetni, mert nagyon sok országokban ez hiányzik. Tehát az emberek elhagyják a vitéki területeket egy jobb jövő reményében, de aztán végül azzal végződik a dolog, hogy <clears throat> a nagyvárosi a szegények létszámát növelik a fejlődő országokban. Hogyha ezt a tendenciát nem változtatjuk meg, és nem integráljuk a mezőgazdaságot a globális piacokba, akkor az elkövetkezendő évtizedekben további 1,7 milliárd ember fogja majd elhagyni a mezőgazdasági szektort. És ezek a számadatok valóban magukért beszélnek. Egy valódi változás, változtatás nélkül nem tudjuk ezeket a tendenciákat megállítani. Területi megközelítésre van szükség. A vidéki területek persze területek, de ugyanakkor ez egyfajta kultúra, ahol az emberek kiválasztják, hogy milyen terményeket akarnak termeszteni, és ezzel kapcsolatban nagyon erős kulturális vonások is vannak. Tehát, hogyha a vidéki területek és a kisvárosi területek között megpróbálunk minél jobb összeköttetést teremteni, akkor erősítjük a vidéki területek szövetét, illetve a kisvárosi területek terület, szövetét is, és így a következő századba való átlépést is segíteni fogjuk, nem csak azzal, hogy a feldolgozóipart erősítjük, hanem azzal is, hogy a környezetvédelmi szerviz, szolgáltatókat, a <clears throat> közlekedési, szállítási szolgáltatókat is, mert ezeknél, az, ezekben a szektorokban való működés is egy, egyfajta mezőgazdaságból való átlépés jövőre lesz egy globális mezőgazdasági konferencia, és ott is majd arra fogunk koncentrálni, hogy milyen eszközökkel lehet ki hozzá igazítani a jelenlegi mezőgazdasági helyzetet a klímaváltozáshoz, hogy lehet egy jobb jövőért, ha folytatott harcot minél inkább az emberek saját szülőhelyén támogatni. Azon kívül fel kell kelteni a figyelmet a szegénység és a konfliktusok közötti kapcsolatra. Minden esetre a migráció egy strukturális gazdasági transformációs folyamat része. Az emberek mindig is mozogni fognak, és gyakorlatilag az a kihívás, hogy ne csak a gazdasági, hanem a szociális aspektusokat is megfelelően kezeljük mert általában nagyon nagy a szakadék az olyan szociális védelem nincs meg, amely az embereket az egyik fajta szektorból a másik szektorba való átvándorlásnál nem ejti a, a, a földre munkahely nélkül, hanem biztosítja nekik a folytonosságot és a megfelelő munkahelyeket tehát integrált megközelítést kell alkalmazni a vidéki területeknél, mert ez nagyon hasznos lenne. Az európai beruházási terv jóváhagyása nagyon fontos, üdvözöljük ezt a tervet, hiszen ez is segíteni fogja majd, hogy segíteni fog abban, hogy az állami, illetve a magánpénzeket is olyan módon tudjuk felhasználni, amely hozzájárul a szegénység csökkentéséhez, az éhezés megszüntetéséhez, illetve a fenntartható célok megvalósításához. Köszönöm szépen. Paulina Bicotto Molina a következő felszólaló. Tessék, asszonyom. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen kiváló kollégáimnak ezt a két nagyon jó előadást. Én nem akarom meggyilkolni a PowerPoint prezentációmmal a hallgatókat, hanem a előttem szólókhoz hasonlóan csak fejből beszélek majd. Először is azt szeretném elmondani, hogy az európai politikák számára, illetve az európai emberek számára, az európai politika csinálók számára mit jelent ez a mit jelent a migráció és az élelmiszerbiztonság kérdése. <clears throat> A migrációs programot és az élelmiszerbiztonsági programot tehát együttesen és egymás relációjában fogjuk megnézni igazából csak négy kulcsfontosságú üzenetet szeretnék átadni önöknek. Az első ezek közül az lesz, hogy <clears throat> óvatosnak kell lennünk, nem szabad túl magasra tenni az elvárások mércéjét, amikor a migráció gyökereit szeretnénk kezelni. A második az, hogy okosan kell a szükséges hosszú távú strukturális változásokat elérni az élelmiszerbiztonság terén. Harmadik az, hogy a humanitárius segély, a konfliktus megoldás és a strukturális fejlesztési törekedéseknél sokkal ügyesebben kell kitölteni a hiányosságokat. Végül pedig a negyedik az az, hogy a globális politikáinkra is oda kell figyelni, például a kereskedelmi, halászati, fogyasztási és adópolitikáinkra, amelyek valóban nagyon nagy befolyással vannak a potenciális migránsok megélhetésére. Krisztina is nagyon helyesen említette, hogy a migráció a fejlődés alapvető része, és ezt az európai vitákban gyakran figyelmen kívül hagyjuk. 2013-ban még nagyon volt az erő, el, elkötelezettség amellett, hogy a migrációnak a pozitív hatásait is ki kell használnunk a fejlesztés során, most ez az egész inkább oda, abba fordult, hogy a migrációt biztonsági fenyegetésnek tekintjük. <clears throat> Egy kollégám kutatásokat végzett ar- arról, hogy a hogy mindez hogy befolyásolta az európai politikákat, illetve a különböző támogatási típusokat. Úgyhogy erről fogok most egy kicsit beszélni önöknek. A migrációs nexus fejlődése Elnézést, nem vagyok annyira tapasztalt előadó, mint önök. Megpróbálom összeszedni magam. Tehát mindannyian tudjuk, hogy mennyire komplex ez az egész történet, és hogy milyen sok ele, e, tényező az, ami a migrációt befolyásolja. És amikor azt mondjuk, hogy majd a gyökerénél fogva fogjuk a problémát kezelni, akkor lehet, hogy ebből csak további migráció fog születni, mert olyan fejlődéseket fogunk ösztönözni, amelyek a migrációt csak föl fogják gyorsítani, mielőtt le tudják lassítani. Arra kértek, hogy arról beszéljek, hogy az Európai Unió eleddig mit tett ebben az ügyben. Tehát például megemlíteném az európai, afrikai fedezeti alapot, amelyet 2015-ben alapítottak. És ezen keresztül 117 programot finanszíroznak jelenleg, amely 1,9 milliárd eurónyi támogatást kap Afrika szarván, Csádban és afrikai északi részein. Különböző projektek finanszírozásáról van szó, gazdasági programok, alapvető szolgáltatások és ellenállás erősítése, élelmiszer és táplálék ellátás erősítése, de más politikák, például a oktatási, egészségügyi politikák és környezetvédelmi politikák támogatása is szerepel itt valamint a migrációs áramlatok irányítása, igazgatása <clears throat> ennek, ennek erősítése, illetve a stabilitás és a kormányzás erősítése is szerepel az, e, a származási országokban az adott finanszírozott projektek közön. Hogy mi volt ezeknek a programoknak a hatása eddig, hát ezt, e, erről túl korai még beszélnünk, hogy volt a strukturális hatásuk, de mm, már készülnek a tanulmányok ezzel kapcsolatban. Általánosságban véve azt tudjuk elmondani, hogy megvan a lehetősége annak, hogy ezek pozitívan befolyásolják a migráció ügyét, olyan területeken, amelyeket esetleg nem értek el a fejlesztési partnerek más, más helyekről, <clears throat> vagy olyan határokon átnyúló területeken, amelyeket korábban kicsit hanyagoltak a támogatások Tehát jelentős támogatásokat kaptak például Afrika szarván a határokon átnyúló támogatásokat, legalább a megközelítés holisztikus és komplex, maga, a maga komplex jellegében próbálja kezelni a migrációt, de az még mindig nem egészen világos, hogy ez majd ennek az igen érzékeny területnek a problémáit hogy tudja majd kezelni. Az Afrika szarván létező területeken egyébként nagyon sok hagyományos migrációs minta is létezik. Gyakorlatilag a megélhetési stratégiáknak természetes része a migráció. Jelenleg is <clears throat> tanulmányozzák ezeket a migrációs mintákat. És végül is az attól is óvnak, hogy túl, megpróbálják túlszabályozni a határokon át való mozgás, mert az lehet, hogy a hagyományos, általában szokásos használt mintákat is akadályozza majd ezeknek a működését, és így a, a migráció pozitív hatásait akadályozza. Tehát azt tudjuk, hogy azt látjuk, hogy nagyon sokat teszünk a humanitárius segítség és a fejlesztési segítség összehangolásáért, de azért még mindig nagy a szakadék a kettő között, még nincsenek összehangolva, hangolva, és az adományozóknak is jó lenne, hogyha megértenék, hogy nem csak a nem csak a saját érdekeiket, hanem valóban a fejlesztési partner ország érdekeit is okosabban kéne nézniük. Meg kell érteniük, hogy hogy lehet az ellenállást fenntarthatóbb módokon kiépíteni, úgyhogy az hosszabb távon is létezzen, és hogy hogy lehet különböző megközelítéseket alkalmazni a humanitárius segítség eszközei közül, olyan módszereket is kell persze alkalmazni, amelyek felülről lefelé építkeznek, és kormányközi együttműködésre alapulnak, de ugyanakkor a nemzeten belül és a regionális együttműködést is erősíteni kell. Szeretném azzal zárni az előadásomat, hogy arra kérem önöket, hogy politikailag okosan kezeljék ezeket a kérdéseket, és lássák azt, hogy mennyire fontos a helyi intézményekbe való beruházás, mert nekik van meg legjobb kapacitásuk arra, hogy területi megközelítést alkalmazzanak, ők értik legjobban a vidéki területek dinamikáját, és mm, nekik van talán legjobban elérhető adatuk is, és az Európai Uniónak kicsit szélesebb képet kell kialakítani és átlátni, mint a hivatalos fejlesztési szokásos nyomvonalak, és meg kell nézni, hogy mi az, ami esetleg véletlenül szándékaink ellenére negatívan befolyásolja a migrációs folyamatokat, és nem csökkenti azokat, hanem inkább növeli a migránsok számát. Köszönöm. Okay. Thank you all speakers, excellent Köszönöm szépen, kiváló eladásokat hallottunk mindenkitől. Most pedig a képviselőkhöz fordulok. Rövid kérdéseket remélhetőleg lehet feltenni. Körülbelül maximum két percben képviselőnként. Hajbó asszony kezdi, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen mind a hármuknak az előadást. Az utolsó előadás nagyon világosan elmondta, illetve felvázolta azt, hogy milyen, milyen működési lehetőségekkel rendelkezünk. Nagyon jó ez. Az a kérdés, hogy hogy a veszélyeztetett lakosságokat hogy tudjuk ellenálló képesebbé tették. És Krisztina azt mondta, hogy igen, a vidéki területekről van szó, az asszonyokról van szó, akik ott laknak, igazából tényleg a mezőgazdaság nagyon nagy szerepet játszik. Az a kérdés, hogy a gyakorlatban mit tudunk tenni. Vagy azt tudjuk tenni, hogy az ipari agrármodellünket exportáljuk neki, de az garantáltan nem fog túl sok munkahelyet teremteni ár, Európában az eh, iparosításon kezd iparosítás folyamán nagyon sok munkahelyet elvesztettünk mi is. Az a bio mezőgazdaságra is próbálhatnánk koncentrálni, de a szociális kérdést kell előtérbe helyezni, tehát hogy hogy tudunk helyben munkahelyet, foglalkoztatást teremteni. És az a kérdés, hogy ezekben a programokon belül hogy tudjuk például az emberek tudását eh, emelni, hogy tudjuk a kutatást olyan irányba terelni, amely segítségével ezeknek az embereknek az igényelt segítséget meg tudjuk adni. Aztán a politikai koherenciáról szeretnék még nagyon röviden szólni. Semmit nem fogunk a helyben elérni, hogyha most itt között, magunk között a koherenciákról beszélünk és akkor, hogyha itt állandóan a világpiaci stratégiákról és a stratégiákkal és az exporttal foglalkozunk, és nem ezeknek az országoknak a saját érdekeivel. Tehát itt az európai pénzintézetek politikáját is koherensebben kellene összehangolni az itt tapasztalt igényekkel. Charles Görens. Köszönöm, egy aspektusra koncentrálnék, a sürgős humanitárius segélyekre, a konfliktusos területeken. Tudjuk, hogy olyan 6-7 milliárd euró hiányzott, vagy dollár az év elején, hogy a humanitárius segítségnyújtást finanszírozzuk, főleg Dél-Szudánban, Jemenben, Szomáliában. Ha végigolvasom ismételten a taorminai g 7 konklúzióit, arról szól, hogy a gond az volt, és hát ez benne van a konklúziók témájában is. Mi történt ahol mindban? A, az olasz ö, tanács elnöke ö, 6 milliárdot emlegetett, Trump az Egyesült Államok elnöke levette a fülhallgatót, Nyilván nem akart erről többet hallani. A kérdésem az, hogy akkor most hogyan állunk? Hogyan áll a finanszírozása ennek a válságnak, vagy ezeknek a válságoknak? Ha a válaszban azt tudjuk meg, hogy több százezer embert fenyeget az éjség, mert nem érkezett meg időben a pénz, a három szakértőtől azt kérdezném, hogy mit tudnak tenni annak érdekében, hogy hogy elkerüljük ezt a helyzetet a jövőben. Nem lenne ideje már elgondolkodni a finanszírozási eszközökön, vagy előfinanszírozáson, mondjuk a világbankra gondolok, amely aztán utána rendbe hozhatná a házatáját, hogy tagjai finanszírozzák. Lehetne így elkerülni ezt a helyzetet, ahol az emberek éhen halhatnak, mert a finanszírozás nem éri el a szükségletek szintjét. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. A szakértők később válaszolhatnak. Most először meghallgatjuk a bizottságot és a külügyi szolgálatot. Azt hiszem a bizottság két hozzászólóval képviselteti magát. Néhány percben parancsoljanak. Kettőben. Köszönöm a DEFCO-t, képviselem a bizottság részéről. El kell mondanom, hogy ez a főigazgatóság aktívan részt vesz ezekben az eszmecserékben, az élelmiszerbiztonság, a konfliktusos helyzetek, a migráció témájában. Válaszaink is vannak az élelmiszerválságokra. Ide tartozik a megelőzés és az újra rendezés is. Sok eszköz áll rendelkezésünkre, csak kettőt emelnék ki ezek közül, ami az élelmiszerválságot illeti. A FAO-val többek között elkezdtük az együttműködést, és itt most egy olyan jelentésre utalnék, amely globális az élelmiszerválságról. Évente készül ilyen, 2018-ban már harmadik alkalommal születik meg globális képet fest az élelmiszerválságokról az egész bolygón. Mégpedig közös módszer alapján, majd partneri kapcsolatban, mert pillanatilag 8 alapító tagjunk van ezen kezdeményezés kapcsán. Röviden megemlíteném azt, hogy 2017-ben a jelentésben 48 válság, 11 konfliktussal sújtott ország szerepelt, ahol igen nagy volt az bizonytalanság. Nigéria, Dél-Szudán, Jemen, hogy csak egy-kettőt emeljek ki itt a konfliktusos országok közül, ezen globális jelentés mellett, amely globális felmérés, egy globális hálózatot is kívánunk aktiválni, ezt a bizottság indította be a FAO-val és más szervezetekkel együtt Isztambulban 2016-ban. A, ezen globális fórum a globális jelentésből táplálkozik szinten, hogy globális eszmecserét folytassanak ott, a koordináció javítása, a humanitárius támogatás javítása érdekében. Ez nagyon fontos a konfliktusok kezelése, illetve az élelmiszerbiztonság szempontjából. Köszönöm. Még egy bizottsági képviselő parancsoljon. Köszönöm, Tiziana Olfányi vagyok az ECO képviseletében. Úgy gondoltam, hogy hasznos lenne néhány számmal is élni a humanitárius élelmiszer támogatások szintjén, tehát Alapvetően az ECO költségvetésének a fele fordítódik erre, az élelmezésre táplálásra, 2016-ban is így volt ez, ahol is Összesen 917 millió eurót szántunk erre. Beleérte persze az e- él, megélhetési támogatást legfőbb partnerünk az élelmiszerek terén a WFP, illetve a FAO az első tíz között szerepel. Arra a kérdésre válaszolva, hogy melyik az a négy ország, amelyet a leginkább fenyeget az éhezés, az Európai Bizottság a humanitárius támogatási területe foglalkozó kollégákkal együtt mobilizálták a dolgokat az év elején, nevezetesen a finanszírozás terén, Nigéria és a Csad tó környékén 105 millió, Szomália 120 millió, Dél-Szudán és a környék terület 250 millió, Jemen pedig 160 milliós nagyságrendben. A fejlesztési és humanitárius finanszírozás. Tehát ezen a két területen. Röviden ennyit. Ami a humanitárius támogatást illeti, integrált a megközelítés. Ez figyelembe veszi az ellenállás növelést a helyi közösségekben, és nagyban támaszkodunk a korai figyelmeztető, illetve az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos szolgáltató rendszerek eh, segítségénre támaszkodva kollégáinkkal együtt. A humanitárius támogatás minden alkalma, hogy önök is tudják, eh, teljesen független és eh, szükség alapon történik, de nyilván tudjuk, hogy ennek mik a korlátai Különösen, amikor konfliktusos helyzetekről beszélünk. Próbálkozhatunk, de amíg politikai megoldás nincs, addig csak a tűzoltással tudunk foglalkozni. Külügyi szolgálat, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, a szót. Csak néhány szót engedjenek meg arról, hogy mi a helyzet nálunk. Emlékeztetésképpen elmondanám, hogy elég sokat tettünk az elmúlt hónap során. Például a tanácsi konklúziók megszülettek a racionalizást illetően, a humanitárius segítség nyújtás terén 2017. május 19-én lett ez elfogadva. Közös közlemény is jelent meg a parlament és a tanács részéről hogy hogy lehet a külső fellépést felhasználni. Ez június 7-én született. Ami a közös közleményt illeti, emlékeztetésképpen hadd mondjam el önöknek, hogy sokkal szélesebb körű megoldást találunk, ami a, az ellenállást illeti, a bizottság és a tanács részéről. Tehát nem csak az élelmiszerbiztonságot vagy bizonytalanságot vizsgáljuk, hanem az állam, illetve a társadalom perspektívájából is vizsgáljuk a helyzetet. Felmerül a kérdés, hogy hogyan tudunk fellépni, mik a stratégiáink a jövőt illetően. Nyilvánvaló, hogy sokkal integráltabb megközelítése van szükség a humanitárius, illetve a fejlesztési kollégák részéről, de ugyanakkor a béke és a diplomáciai ö, szolgálatok részéről is. A jövő hónapban Talimban nem hivatalos külügyi csúcs lesz a tagállamok között. Egy csomó kísérleti ország tesztel az új megközelítés terén. Szudán, Uganda, Nigéria, Myanmar, Irak, és van még egy hatodik ország is, nem jut eszembe most a neve, Csád. Csád a hatodik, amelyek ide tartoznak. És most kezdjük a delegációkkal az eszmecserét arról, hogy pontosan mit is szeretnénk ott a helyszínen. Ez ilyen országépítési megközelítésre, ezzel tulajdonképpen mindent össze akarunk fogni, minden erőt, hogy a válság megoldást elősegítsük. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig a válaszadás jogán visszamenőleges sorrendben. Parancsoljanak. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni mindenkinek az észrevételeit az előadásokhoz, és egy-két felvetésre reagálnék. Az első hozzászóló nagyon helyesen kiemelte, hogy fontos, hogy az EU strukturális megoldásokba fektessen be. A helyi és regionális élelmezési rendszerek megvalósításába. Nagyon jó példa egyébként a hosszú távú előretekintésre az ilyenfajta befektetés. Politikai szempontból is intelligensen kell eljárni, és a helyi szereplők kapacitásának a megerősítésére van szükség, az innovációs kapacitás megerősítésére. Tehát nem csak a nemzetközi kutatásokra, hanem jobban, arra van szükség, hogy jobban kapcsolódjunk a helyszínen tevékenykedő szereplőkhöz, a mezőgazdaságban dolgozókhoz, és így tovább és ehhez nemzeti, regionális kutatóközpontokra is szükség van. Itt rengeteg lehetőség rejlik, még abban, hogy a, a bizonytalanság, tehát az élelmiszerhez való hozzáférés bizonytalanságát meg lehessen oldani. Örülök annak, hogy a bizottságnak, hogy a bizottság tervezi azt, hogy az összes humanitárius szereplő leüljön egy asztal köré, és integrált legyen a megközelítés. Ez talán a legfontosabb. Köszönöm. Köszönöm szépen, megpróbálom a fenntarthatóság szempontjából vizsgálni ezt a kérdést. Tehát a mezőgazdaság esetében milyen modellre lenne szükség? Általában a legtöbb gazdaságban, a világban 80% körül ketten dolgoznak, és ez egyébként az euró is igaz, nem csak Afrikára vagy Ázsiára, és nagyon alacsony a termelékenység, Viszont, hogyha a munkaerőt nézzük, viszont a föld termelékenysége nagyon magas. Az energia és vízintenzív gazdálkodásról bebizonyosodott, hogy nem folytatható ebben a helyzetben most az éghajlatváltozással a termelékenység határait kezdjük elérni. Tehát szükséges az, hogy a föld tulajdonhoz való hozzáférést megvizsgáljuk, és most ünnepeltük a földtulajdonlás önkéntes útmutatásainak a megjelenésének 50. évfordulóját. És a kérdés hogy hogyan lehet ezt a gyakorlatban megoldani, a szegénységet nagyobb termelékenységgel is lehet csökkenteni, ehhez viszont a földtulajdonlásra is szükség van. Egyébként nem jutunk el a megoldáshoz, még mindig ott leszünk, hogy nagyon sokan kimaradnak ebből, és földterület helyen a városi szegények tömegét fogják gyarapítani. Tehát alternatívákra van szükség, be kell fektetni a tudásba, a finanszírozáshoz való hozzáférésbe, a piachoz való hozzáférésbe. A termelői szervezetek itt nagyon fontos szerepet játszhatnak, mert a városi, vidéki e, kapcsolatokban szükség lesz arra, hogy új megoldást találjanak arra, hogy a fogyasztókat a termelőkhöz közelebb hozzák. A mezőgazdaság egyfajta kultúra is a föld, termőföldtől az asztalig érdemes követni a termékek útját. Ennek előnyei is vannak, a lakosság egészségi állapota ugyanis javul többek között. A megtakarítások sem elhanyagolhatóak. Nagyon sok víz és energia takarítható meg, különböző technológiák alkalmazásával. Mindenhez viszont tudásra, képzésre van szükség, hogy rendelkezzenek az érintettek azokkal a készségekkel, amelyekkel még nem rendelkeznek, és szerintünk az technológia sokkal közelebb viheti a gazdákhoz ezeket a képességeket, készségeket és az információt. Köszönöm szépen, és végül pedig uh, Huszány doktor kap szót. A második kérdésre válaszolok. Én főközgazdász, vezető közgazdász vagyok, úgyhogy 16,7 milliárd dollárt fordítottak a humanitárius segítségnyújtásra, de ez még mindig 40 a kevesebb, mint amire szükség lett volna. A 27 milliárdból az 50% Szíria, Irak, Jemen és még két ország, tehát összesen öt országba áramlott, a többi pedig 43 országba ezek az országok 5%-tól 95%-ig kapták meg az igényeikhez képest a támogatást. Már negyedszer emelték a támogatást. Nem arról van szó, hogy nem folytak be összegek, befolytak összegek, de hogyha megnézzük az igényeket, különösképpen a konfliktusos zónákban, azt látjuk, hogy nem elegendő a rendelkezésre álló erőforrás. És a második kérdés, hogyha megnézzük a számadatokat a humanitárius segítségnyújtás esetén, a bizottságnak köszönetet kell, hogy mondjunk, mert a VFP finanszírozása jelentősen megnőtt 2015 és 16 között. Itt 800 millió dollárról van szó. Az USA oldalán is látunk változást, több forrás érkezett az idejében mint bármikor korábban. Tehát az egyes országok valóban több erőforrás nyújtottak. A probléma viszont, hogy egy árvíz, egy szárasság, egy földrengés teljesen más, mint egy konfliktus, nem tudjuk hol a vége, és csak öntjük és öntjük és nyújtjuk az erőforrásokat, de sosincs vége. És attól amiatt aggódom, hogy a rossz irányba haladunk, nem fogjuk a fenntartható fejlesztési célkitűzéseket 2030-ra elérni, hogyha ezeket a konfliktusokat nem tudjuk megoldani. És 2030 mindjárt itt van, már csak 13 év, és ezeknek a célkitűzéseknek az eléréséhez szükséges a konfliktusok megoldása az éppen elégséges pedig az általam említett befektetések. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, és elnézést kérek, hogy ennyire rövid időt tudtunk csak a rendelkezésükre bocsájtani, de megköszönöm mindenkinek a válaszokat, nagyon hatékonyak voltak. A 15-ös pontot ezzel lezártuk, és a 16-os pontra térünk rá, a Fejlesztési Bizottság küldöttsége Hondurasba és természetesen a küldöttség vezetőjének adom meg a szót, Lola Sáncheznek, aki beszámol erről a látogatásról, utána pedig a delegáció többi tagja is szót kap, amennyiben kér. Parancsolj, Lola! Gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr! Ha megengedik, akkor összefoglalom röviden a hondurasi küldöttség munkáját. Zulika, Harosz kollégám társaságában utaztunk Latin Amerikába, Hondurasba. Lakossága 8 millió fő ennek az országnak, és közép, alacsony középjövedelmű országnak számít komoly nehézségekkel néz szembe a fenntartható fejlődési célok végrehajtásában, például az exportjövedelem csökkentésében, mert nagyon korlátozott a mezőgazdasági termékek és textil termékek száma. És komolyan aggasztó helyzet, az erőszak szintje is nagyon magas, a szervezett bűnözés is igen jelentős, és a büntetlenség is komoly problémát jelent. Hondurasban van a legtöbb írástudatlan, a lakosság arányát tekintve, a helyzet pedig egyre romlott az elmúlt években, most már kritikus szintre ö, jutott az ország, ugyanis környezetvédelmi aktivistákat gyilkoltak meg. 2016-ban volt egy ilyen ügy. Honduras egyébként a második legtöbb fejlesztési együttműködési támogatást kapja az EU-tól Bolívia után. Vannak helyszíni programok, a demokrácia, az emberi jogok, a jogállamiság, a társadalmi egyenlőség, az éghajlatváltozással szembeni ellenállás témájában, és az EU támogatását ugye vizsgáljuk, hogy ez elég, jobban kellene ennek működni. Néhány napot tartózkodtunk az országban, a kongresszus tagjaival, szervezetekkel, az elnök hivatalának képviselőivel találkoztunk, a hondurászi intézmények képviselőivel találkoztunk, a fejlesztési együttműködési szervezetekkel is, és helyi szervezetekkel is, az őslakosok képviselőivel is, munkaadókkal, munkavállalókkal, szakszervezetekkel és az EU követségén dolgozókkal még egy gyárba is ellátogattunk. A küldöttség főbb megállapításai a következők. Fontos strukturális reformok végrehajtására van szükség ahhoz, hogy a Honduras érintő súlyos problémákat megoldják. Erőszak, fiatalkorú bűnözés, szegénység, az emberi jogok tiszteletének hiánya, és nagyon magas szintű informális gazdaság jelenléte. Ez előfordul, hogy néhol 70%-ot is átlépi. Az ország helyzete javult az elmúlt években, az EU fejlesztési együttműködése nagyon fontos munkát végez. Ezt a delegáció többi tagja is kiemelte. Az elmúlt reformok ellenére még mindig az a benyomásunk, és van is statisztikai bizonyíték erre, hogy a korrupció nagyon elterjedt a társadalomban, és ez akadályozza a társadalmi kohéziót és a fenntartható fejlődést. A legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportok a nők, a migránsak, az LGBT közösség, az őslakosok, az újságírók, illetve az igazságügyi dolgozók. Az erőszak okai többfélék. A szervezett bűnözés erősödött, Gyermekeket és tínédzsereket rekrutálnak bűnözői csoportok, nagyon erős a korrupció és az egyenlőtlenség. Konkrétabb adatokkal is illusztrálnám, hogy képet tudjanak alkotni a helyzetről. Például a nők halálozásának aránya gyilkosságból kifolyóan nagyon magas. Havonta 40 nő veszti így életét, ez azt jelenti, hogy naponta több mint egy nőt ölnek meg a nem kívánatos terhességek aránya is nagyon magas, ezeknek a fele nemi erőszak miatt következik be. Ez tehát azt jelenti, hogy a fiatal korú nők 12%-át érinti ezt, tehát nemi erőszak miatt lesznek, vagy már várandósak. A Hondurasi Egyetem megfigyelő központja szerint 42 diákot gyilkoltak már meg, 5 igazságügyi dolgozót, 98 közlekedési dolgozót, 45 biztonsági dolgozót és 45 rendőrt. Az elmúlt évben 47-en haltak erőszakos halált. A büntetlenség aránya nagyon magas, és az ENSZ szerint az esetek 70%-ára érvényes ez a büntetlenség. A rendőri, illetve katonai erők is illegitim, illegális módon alkalmaznak erőszakot, és sokszor együttműködnek a szervezet bűnözői körökkel. Azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy Hondurasban illegálisan és legálisan is nagyon sokan tartanak fegyvert. Véleményem szerint az is fontos, hogy jogszabály értelemben, tehát a jogszabály lehetővé teszi, hogy a magánszemélyek akár öt fegyvert is birtokolhassanak. Nagyon aggasztó mindez, ahogy a helyszínen is meg tudtuk állapítani. Szinte naponta vannak gyilkosságok, és erőszakos képeket használ a média is. Egy ország jövője a gyermekeiben van, és egész egyszerűen érthetetlen, hogy hogyan mutathatja be a média az aznap megölt emberek holtestét. Úgy, hogy a gyerekek, a kiskorúak gyakorlatilag ehhez hozzászokjanak, hogy napról napra látják az aznap meggyilkolt emberek holttestét. Az iskolák látogatottsága alacsony, és ahogy említettem, az írás tudatlanság aránya nagyon magas. Több találkozón is részt vettünk, ahogy említettem, nagyon sokféle vélemény megfogalmazódott, és a sok eltérő vélemény és üzenet eléggé kaotikus állapotokat okozott. Lehet, hogy azért ismert választások következnek nem sokára. Beszéltünk az abortuszról, ezt büntető törvénykönyvbe akarják emelni, és beszéltünk arról is, hogy a társadalomban hogyan lehet előrehaladást elérni. Amiatt aggódunk, hogy Honduras az európai választási megfigyelők ajánlásait még mindig nem hajtotta végre. És ugye például azt is, hogy mi történik akkor, hogyha az elnököt újra választják, és mi történik akkor, hogyha néhány hónappal ezelőtt megkezdett reformok nem folytatódnak. Fontos tehát a jelenlegi kormányra nyomást gyakorolni továbbra is, a párbeszéden keresztül. Fontos, hogy inkluzív kormány álljon fel, amely nem autoriter módon kormányoz. A társadalmi helyzet az új gazdaság és szociális bizottság munkájának köszönhetően egy kicsit javult. Az Európai Unió finanszírozott egy programot, amely a társadalmi párbeszédet segíti. nagyon sok szabály, jogszabály nem igazán hatékony. Nem azért, mert nem hagyják végre, hanem inkább azért, mert nincsenek erőforrások erre a célra. A politikai szándék is hiányzik egyébként a hatósági oldalról. Sokszor leírnak mindenfajta jogszabályokat papíron, de a gyakorlati végrehajtás hiányzik. A költségvetési támogatás azt jelenti, hogy az Európai Unió által nyújtott támogatás Honduras számára elég sikeres volt. Az élelmiszerbiztonság, a foglalkoztatás terén pozitív eredményeket sikerült elérni. Elfogadtak például egy olyan jogszabályt, ahol amelynek értelmében védelmet biztosítanak az üldöztetés áldozatainak, az igazságügyi dolgozóknak, és így tovább, de sajnos ezeket a programokat még mindig nem tudják ellátni a szükséges költségvetéssel és humán erőforrással annak érdekében, hogy a, feladat valóban, a feladatot valóban végre is hajtsák. Még egy szempont a kormány hozzáállása a mindenfajta nemzeti folyamatokhoz. Tehát, hogy például az ENSZ emberi jogi hivatala megnyíljon Hondurasban, illetve vagy a kormány a Transparency International-lel együttműködve a korrupcióval szembeszálljon. És ezen kívül van még egy dokumentum, az erőszak miatt az otthonukat elhagyottakkal való bánásmódról, ennek a rendelkezéseit is be kellene tartani. A megállapodás kereskedelmi pillére már életbe lépett. Fontos felhívni a figyelmet a fenntartható és észszerű befektetések szükségességére az EU részéről. Csak így tudjuk az emberi jogok tiszteletben tartását garantálni. Az azok a létesítmények, amelyeket meglátogattunk, jó példát nyújtanak erre, tehát jó kormányzásról szereztünk tapasztalatokat és az emberi jogok védelméről. Különösen fontos ez az őslakosok közösségeiben. A látogatásunk végkövetkeztetése az, hogy az EU-nak tovább kell támogatni a jó kormányzást, a jogállamiságot, az emberi jogok védelmét ugyanúgy, ahogy azt a múltban tette. Szeretném megköszönni a titkárság támogatását, Juan Carlosnak külön köszönetet mondok, hogy a küldöttség munkáját segítette. Köszönöm szépen, Lola, és ellenítő Carlos kérdezem, hogy van-e hozzátenni valója néhány percben. Eh, eh. Köszönöm szépen. Először is gratulálnom kell Lolának nem csak azért, mert kiváló, kivételesen jó beszámolót tartott, hanem ahhoz is, ahogy levezette ezt a látogatást. Nagyon nehéz ország Honduras, nagyon nehezen lehet hozzáférni a helyekhez, viszont nagyon intelligensek az emberek. Legalábbis, ahogy én meg tudtam velük ismerkedni, komolyan nagyon magas az iq -juk. Az én megjegyzéseim nem nagyon tudnak hozzátenni a beszámolóhoz. Át, általános, illetve kevésbé általános megfigyelésekkel szeretnék szolgálni, ami esetleg hasznos lehet. Tehát a korrupció és a büntetlenség a két legnagyobb probléma az országban, és ennek fényében én úgy gondolom, hogy ha ad, támogatunk valamit Hondurász, Hondurasban, akkor sokkal jobban kell ellenőriznünk, hogy a támogatást hogy használják fel. Nem vagyok biztos abban, hogy a fejlesztési támogatás megfelelő korrektséggel kerül felhasználásra. Például az őslakos ö, lakosságnak közvetlenül kellene a pénzt adnunk, a támogatást adnunk, nem pedig a korrupt kormányon keresztül. Aztán az erdőgazdaság, ott is egy egész közösség kell, hogy részt vegyen a fa feldolgozásában, kitermelésében és feldolgozásában, illetve a különböző melléktermékek és fa termékek feldolgozásában és értékesítésében, és ennek a támogatása például kiváló példáját adta a megfelelő igazgatásnak, de sajnos nem ez a helyzet mindenhol. A textilipar is nagyon fontos bevételi forrás Honduras számára, és amit én hallottam, illetve ami rendkívüli módon megdöbbentett, az az, hogy lehet, hogy egy nap 60 ezer szer végzik el az emberek ugyanazt a, pontosan ugyanazt a mozdulatot, és hogyha valaki 18 éves korában ezt elkezdi, akkor 30 éves korára teljesen munkaképtelenné válik, és ez nekem tapasztalt doktorként is nagyon nagy megdöbbenést okozott. Aztán nagyon sok kiskorú gyermek dolgozik a textiliparban, annak ellenére, hogy ezt nemzetközi jogszabályok tiltják, és ez is negatív hatásokkal van a további fejlődésre. A foglalkozási ártalmakról beszéltem az ottani szakértőkkel, illetve az ipar képviselőivel, és azt mondták, hogy igen, nagyon sokan szenvednek légúti megbetegedésektől, fülfertőzésektől, és szerencsére legalább lehetett, szóba, lehetett hozni a menstruációt is. Amikor magukkal a munkavállalókkal beszéltünk, akkor azt mutatták, hogy nagyon sok, azt mondták, hogy nagyon sok a tüdő megbetegedés, és általában a légúti megbetegedés, amiatt, hogy nagyon sok textilia rostot lélegeznek be a, a dolgozók hát hogyha erről már beszélni is lehet, akkor el lehet képzelni, hogy milyen súlyos a helyzet. Tehát az oktatásba kell többet befektetnünk ezek, ebben az országban, mert aki, aki képzett, akinek tudása van, azt nem használhatják eszközként a munkaadói. Kis közösségeket látogattunk meg, és volt ezek között egy nagyon kiváló példa, de a probléma abban rejlik, hogy nincsen általános egészségügyi ellátás, tehát lehet, hogy van egy területen egy orvos, aki bizonyos orvosi szolgáltatásokat, ellátást tud nyújtani, de a szomszédos területeken nincs ilyen. Vannak orvosok, akik orvostan hallgatóként akár külföldön is tanultak, de végül aztán kényszerítik őket arra, hogy öt évig ugyanazon a területen dolgozzanak, és és igazából ez hátráltatja a megfelelő fejlődést. Köszönöm. Charles, szeretnél hozzászólni? Briefly. No, no, je, je eu le plaisir de... Röviden. Nem, nem, köszönöm szépen. Nagyon érdekelt engem, eh, hogy mi történt a hondurasi látogatás során. Úgyhogy köszönöm az információkat, és nagyon örülök neki, hogy sikerült ezt megvalósítani, és köszönöm szépen az információkat, amikkel gazdagították a mi szakbizottságunkat. Köszönöm szépen, még három hozzászóló van. Két percre tudom megadni először a külügyi, külügyi szolgálatnak, aztán a DEFCON-nak, végül pedig a hondulci nagykövetnek a szót. Először tehát a külügyi szolgálaté a szót tessék. Köszönöm szépen, nincs is szükségem két percnél többre. Nagyon kiváló jelentést készített a DEVE szakbizottság, és nagyon jól hozzá járultunk mi is a látogatás előkészítéséhez, és nagyon jó volt már előtte is a, e, közöttünk az együttműködés. Szeretném aláhúzni azt az üzenetet, hogy a szegénység elleni harc és az emberi jogok tiszteletben tartása a két olyan elv, amelyen Hondurasszal folytatott együttműködésünket folytatjuk nem, természetesen nem csak velük, hanem máshol is. Ez a két alapvető elv, tehát az emberi jogok tiszteletben tartását megköveteljük, nagyon nagyon szorosan figyelemmel követjük az említett bírósági ügyet is, aztán a megfelelő erdőgazdálkodást is ellenőrizzük a civil társadalom, illetve a hatóságokkal folytatott együttműködés során és majd látogatást is teszünk oda, hogy személyesen is meg tudjunk győződni erről. A FLECT megállapodást nem sokára véglegesítjük Hondurasszal, és ez is, lehet, ez is lehetőséget ad arra, hogy aláhúzzuk, hogy ez nem pusztán egy kereskedelmi megalapodás, hanem jó kormányzást fog ösztönözni, illetve a honurasziakat arra ösztönzi majd, hogy nagyon nagy fontosságú ügyeket helyezenek a napirendre, például az ILO 169-es rendelkezéseivel kapcsolatos előzetes beleegyezésről szóló jogszabályok, ami a civil társadalom befogadásának, illetve bevonásának is lennetet fogadni, úgyhogy úgy gondolom, hogy Honduras számára nagyon fontos ez az együttműködés. Köszönöm szépen a bizottság DEFCO asztálya. Köszönöm, mi is üdvözöljük ezt a jelentést. A jelentés természetesen megemlíti, hogy az országban általánosságban véve fejlődött a helyzet, és hogy ebben a fejlesztés együttműködési fontos szerepet játszott. Ez örömünkre szolgál. Természetesen vannak még kihívások, és abban is teljes mértékben egyet, egyetértünk, hogy folytatnunk kell az erőfeszítéseinket, tudjuk, hogy milyen ágazatokról van szó, és vannak több éves indikatív programok is, amelyek a jogállamiságot erősítik, de horizontálisan szerepel mindenhol az emberi jogokért folytatott harc, illetve a szegénység elleni harc. <clears throat> Én azt hiszem, hogy ezekhez nagyon jó iránymutatásokat is adtunk, és a horizontális kérdéseket is szemmel tartjuk, például a U-Act programot, amely kizárólag a korrupció elleni harcra koncentrál. Végül abban is egyetértünk a jelentés tartalmával, hogy mennyire fontos a politikai párbeszéd, és a, különösen az állami szektorban, és hogy a költségvetés támogató eszközök is mennyire fontosak ezen belül. Tehát támogatjuk azokat a reformokat, amelyeket éppen most dolgoznak ki az államon belül, például a foglalkoztatás területén és más politikai területeken elnök. Elnézést kérek, hogy ennyire szigorúak vagyunk az időkeretekkel. Roberto Csoa nagykövet úrnak, Hondurasi nagykövet úrnak két percet tudom csak megadni a szót, és csak további, további információt majd írásban fogja tudni nekünk átadni. Köszönöm szépen. Szeretném <clears throat> hálámat kifejeznének a szakbizottságnak és a szakbizottság tagjainak, különösen Lola asszonynak, amiért ilyen nagy érdeklődést mutatott Hondurász iránt. Nem er, értünk mindenben egyet megfigyeléseik közül, de természetesen ezt tiszteletben kell tartani. Az a fontos, hogy tiszteletteljes kapcsolat és kommunikáció legyen az EU és Hondurász között. Hondurász pozitív ország, és a a nemzetközi, a nemzeti ö, testületekhez és ö, hatóságokhoz jó a hozzáférés, és ahogy önök felhívták a figyelmünket problémákra, azokat azonnal elkezdtük tanulmányozni, és megkíséreltük kijavítani. Honduras kormánya az említett ügyben majd megosztja önökkel a saját véleményét. A jelentés úgy nyilatkozik, hogy hosszú évek óta változatlan a helyzet például a gyilkosságok szempontjából, de én hozzá kell, hogy tegyem, hogy a gyilkosságok száma az Európai Unióval folytatott együttműködésnek köszönhetően csökken, a szociális kontextus fejlődik, és az önökkel folytatott együttműködés folyamán olyan programok vannak, amelyek ezt fejlesztik, az önkéntes szervezkedés ügye is fejlődik, minden közösséggel fejlődik a kapcsolat. Tehát nagyon sok pozitív fejlődést tapasztalhatunk, amit a jelentés is aláhúz. Például a jó kormányzás területén folytatott jó együttműködés, illetve megemlíteném még azt, hogy a Deveszak Bizottság is úgy érzi, hogy jó szellemben folyik velünk az együttműködés, amely aztán minden, mind a két félre félnek jó pozitív hatásokkal van. Tehát egyre kielégítőbb, egyre jobb az együttműködés, és úgy látom, hogy ezt az önök által írt dokumentum is így véli. Nagyon sok még a kihívás előttünk. Ezeken majd az Európai Unióval együttműködésben tovább fogunk dolgozni, és majd ö, később írásban olyan kérdéseket is, ö, olyan témákat is beadok, amelyeket meg kell említeni. Minden esetre egyetértek a bizottság véleményével. Köszönöm, hogy ellátogattak Hondurasba. Vannak olyan pontok, amik a, a jelentésben, amikkel nem értünk egyet, de mindenképpen várjuk az önökkel folytatott további együttműködést. Köszönöm, nagyon hatékony volt ez a hozzászólás, és most Lollátta kérdezem, hogy esetleg szeretném még röviden szólni valamit. Nem szeretne. Köszönöm szépen, akkor most eh, Lindának adom át az elnöklés jogát. Köszönöm szépen, már csak 10 percünk van, mielőtt szavaznunk kell a Szaharov díjról. Igazából két, eh, két kérdés van, eh, amit meg kéne beszélnünk, két szóbeli kérdés. Sargentini kolléga nincsen itt, esetleg az ő kérdését akkor a következő ülésre lehetne halasztani. Maria, te viszont itt vagy, neked is volt egy kérdésed az OECD DAC bizottsága kapcsán, még a nyári szünet előtti ülésen tetted fel, azt, kérjük, azt kértük, hogy a, hogy a találkozóra hogy készül föl a bizottság, ezt kérdeztük tőlük. Október 30-án, 31-én lesz ugyanis egy magas szintű találkozó, ja a DAC bizottságnak, és hát azt kérdeztük a bizottságtól, hogy milyen pozíciót visz majd erre a találkozóra. Elnézést nincs meg, de megvan Nikoletta Merló a bizottság képviseletében, aki válaszolni fog erre a kérdésre. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívták a bizottságot. Az 51. magas szintű találkozóról lesz szó. Október 30-án, 31-én Párizsban fogják megtartani az OECD fejlesztés <clears throat> támogatási bizottságának az ülését. Az első feladat az lesz, hogy a fejlesztési támogatásra egy új mandátumot alakítsanak ki, amely a nemzetközi keret változásainak jobban megfelel, és az Addis Abebai cselekvési tervvel is nagyobb összhangban van másodszorban pedig a 2012-ben elkezdett modernizációs, oda modernizációs folyamatot szeretnénk véglegesíteni. Tehát a magas szintű találkozón négy fontos döntést kell meghozni. Az egyik tehát az, a felülvizsgálat mandátum elfogadása és a stratégiai terv elfogadása. Ez inkább evolúciónak mondható, mint forradalmi változásnak. A fő prioritás az lesz, hogy mércéket állítson fel a fejlesztési együttműködés területén, és hat különböző témában alakítják ki majd a mandátumot, finanszírozás, tanulás, innováció, befolyás, értékelés, területén. A második döntés az óda, ö, ö, óda elfogadhatóságáról fog szólni, mint magánszektori eszközről. 2012-ben kezdődött ez a téma. 2014-ben volt az a fontos pillanat, amikor egyetértés született arról, hogy különböző szuverén testületeknek biztosított kölcsön, illetve különböző garanciák formájában lehetne-e a magánszektorban alkalmazni ezt az eszközt, és az a lényeg, hogy a cash flow megközelítés helyett egy más ennek megfelelő másik közelítést használjanak, és térjenek majd arra át. Aztán az Addis Abebai napirenden láttuk, hogyha biztosítani akarjuk azt, hogy a magánszektor hozzájáruljon a fenntartató célok eléréséhez, akkor nagyon fontos olyan eszközök mobilizálása, amely az ő finanszírozásukat is fel tudja venni, és megfelelőképpen tudja alkalmazni Tehát a különböző kölcsönök és, és, és támogatások keverésének lehetősége, vegye, vegyes használatának lehetősége az, amit itt el kell majd foglal, fogadniuk. A DAC ezzel kapcsolatban nagyon befogadó jellegű volt, és ezért bizonyos elveket alakított ki arra vonatkozóan, hogy ezeket hogy lehetne szervezni, és aláhúzzák annak fontosságát is, hogy az e fejlesztési együttműködés alapvető elveinek mindig meg kell felelni, mérhető eredményeket kell produkálni, fontos az arányosság, illetve a kiegészítő jelleg, és az, az, az is fontos, hogy ne teremtsen torzulásokat az ilyesfajta finanszírozás. Tehát ezeket az elveket fogják majd megtárgyalni és elfogadni. Negyedik pont a statisztikai jelentés, amely a különböző a különböző menekültekkel kapcsolatos költségekről szól. Itt a szabályozás 78 óta ugyanaz, de most a jelentéstétel módszerét szeretnék felülvizsgálni a DAC tagállamoknál annak érdekében, hogy összehasonlíthatóak legyenek ezek a jelentések. <clears throat> E, tehát lesz egy ilyen munkacsoport, amely majd az ezzel kapcsolatos javaslatokat, illetve eredményeket mutatja be. Aztán még mindig folynak viták a dákban és a, és a bizottságban is e, a az álláspontok még nem teljesen véglegesek, de minden esetre informális eszmecseréket tartunk a tagállamokkal, technikai ügyekben. Ennyit tudok egyelőre mondani, ezek azok a főbb döntések, amelyeket meg kell majd hozniuk. Máriának vannak még esetleg nyomon követő kérdései? Igen, azt kérdezném, hogy a civil, civil társadalom képviselőivel konzultáltak-e ennek során? Válasz. Konzultáltunk az egész folyamat során a civil szervezetek képviselőivel, például a kevert finanszírozás, vegyes finanszírozással foglalkozó munkacsoport aktívan konzultált, de a többi eljárás, illetve a többi folyamaton belül is ugyanezt mondható el. Igen, informáljuk is a civil szervezeteket, és be is vonjuk őket a munkába. Elnök, köszönöm. Nem tudom, esetleg vannak -e nap, van, van -e konkrét napi rendje ennek a találkozónak, amit el tudnak küldeni, küldeni illetve ö, valamiféle következtetések, amelyeket elfogadnak, ami a jövőre vonatkozóan megállapítanak valamit, hogyha ezek nyilvánosak és elérhetők, az hasznos, hasznos lenne a jövőbeni ülésekre vonatkozólag. Válasz. Persze, hosszú távon is meg lehet ezt csinálni, de ezzel a konkrét üléssel kapcsolatban is persze, igaz, hogy a rend még nem végleges, de el tudjuk küldeni, és ami az dokumentumok közül nyilvános, azt is el tudjuk küldeni a szakbizottságuknak. Elnök, köszönöm szépen! Judy, Judy, Judith Sargentininek is van egy kérdése, de nincs itt, úgyhogy én azt javasoltam, hogy akkor ne foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, annál is inkább, mert mindjárt 5 óra, és igazából nagyon sajnálom, hogy elhívtuk Önt a kérdés megtárgyalására, de így, hogy Sargentini képviselő nincs itt, így sajnos nem tudunk most helyet adni a kérdésre adott válasznak Úgyhogy talán majd jövő, a következő ülésen tárgyaljuk meg, és talán még az én nevemet is hozzáadjuk a kérdéshez. Elnézést kérek, hogy ide hívtuk, és itt kellett várnia, és nem tudott mégsem szóhoz jutni. Az egyéb kérdések alatt úgy tűnik, hogy nincsen semmiféle megjegyzés. November 20-án és 21-én lesz a következő ülésünk. 21-én egyébként a nemzeti parlamentekkel tartunk egy meghallgatást. Akkor most a 2Q2-es terembe megyünk, és a Szaharov díjról fogunk szavazni. Köszönöm, lezárom az ülést. Köszönöm szépen a tolmácsok munkáját, akik